Az elnök. The sitting is open. Megnyitom az ülést, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Ma ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, a napirendünket is en